Bizottság hét regionális ötvözési eszközt hozott létre az elmúlt években. Mindazon országokban alkalmazhatóak ezek, amelyekkel az Európai Unió együttműködik. A, az Európai Fejlesztési Alapból, az Európai Költségvetésből és a tagállamoktól érkező támogatásokat ötvözi egymással ez a kezdeményezés, valamint ide tartoznak a különböző pénzügyi, illetve pénzintézetektől érkező támogatásokat is. Ezeket a különböző forrásokat ötvözzük egymással, és így minden egyes specifikus projekt esetében más és más arányban ötvözzük ezeket egymással. Hogy ezt bemutassam, ezt a táblázatot készítettem, ahol látható, hogy egy ötvözési operációban Először is az első lépés az lenne nyilvánvalóan, hogy a kedvezményezett ország egy projekthez finanszírozást kér, de először is ezt, ezt követően aztán az Európai Unió forrásokat biztosít, ezt össze lehet kapcsolni más öm, adományozók eszközeivel. Általában azonban mindehhez hozzájönnek még a különböző források, amelyeket az európai ö, pénzintézetek bocsátanak rendelkezésre, többek között az Európai Beruházási Bank. Ezen túlmenően ötvözhetjük mindezeket az Európán kívüli pénzintézetek forrásaival, eszközeivel, amelyek egyre fontosabb szereplőkké válnak a fejlesztési együttműködésben. Ezen túl beszélhetünk még kereskedelmi beruházókról, akik konkrét projektekbe szeretnének beruházni, és aztán sok esetben magának a kedvezményezetnek is vannak saját forrásai, amelyekkel társfinanszírozza az adott projektet. Azt hiszem, fontos egy pillanatra megállnunk és elgondolkodnunk azon, hogy 2007 óta az öt főbb intézménnyel ide tartozik például a latin-amerikai beruházási intézet, a közép-ázsiai beruházási intézet, és így tovább. Ezekkel együtt tehát az Európai Bizottság összességében 32 milliárd dos finanszírozást biztosított, ide tartoznak tehát azok a különböző eszközök, amelyekről az imént beszéltem a táblázat kapcsán. Nagyon fontos, hogy belegondoljunk, hogy milyen hatalmas összeget sikerült összességében előteremteni az Európai Unió viszonylag szerény hozzájárulásával. Már ha mondhatjuk, hogy az 1 milliárd vagy 1.2 milliárd, ami az EU-tól származott szerény. Összességében 2007 óta közel 170 projektet finanszíroztunk összességében, 2007-ben az ITF-ből indultunk ki, aztán létrejött a szomszédsági eszköz, utána a, az AIF és az IFCA következett, utána következett a Karib térség és az ázsiai finanszírozási eszköz. Láthatják itt egyébként ezen a térképen a projektek, számát is, az EU-s hozzájárulást és a teljes finanszírozási összeget. De a részletekben nem szeretnék belemenni, azt hiszem megkapták mindannyian a prezentációmat, ott utána nézhetnek ennek. Az eszközök ötvözése mindenek előtt az eredményekre összpontosít, elsősorban konkrét projektek finanszírozásáról szól. Ez a, a finanszírozás mikéntje az adott ágazattól függhet. Néhány sikert az, itt felsoroltam. Nikaraguában például olyan projektet fogunk finanszírozni, amely az ivóvízhez való hozzáférést 72, a lakosság 72%-áról növeli 95%-ára 15 városban. Marokkóban a Észak-Afrika legnagyobb nap energia erőművét támogatjuk, finanszíroznunk amely a széndiokszid kibocsátást 250 ezer tonnával fogja csökkenteni. Továbbá van egy projektünk Nyugat-Afrikában, Kelet-Afrikában a geotermális energiában támogatásában veszünk részt, és a keleti szomszédság keretén belül 250 ezer új munkahelyet sikerült teremtenünk. Tehát csak azt szerettem volna ezzel hangsúlyozni, hogy az általunk finanszírozott projektek eredményesek. Mely ágazatokat fedjük le elsősorban a, az ötvözött eszközökkel? A legfontosabb ágazat az energia ágazat, ezt szorosan követi a közlekedés. Egyre többet finanszírozzuk a vízkezelési és szennyvízkezelési projekteket, és még viszonylag kismértékben támogatjuk a KKV-kat, de ez már ez is projektjén 11%-ára rúg. Továbbá 5%-ot fordítunk a szociális kiadásokra. Kitérek majd arra, hogy a múltban miért nem sikerült több ilyen projektet finanszíroznunk a blendinggel, és ezt követi még egy további terület, amely azonban csak 3%-ot tesz ki. Milyen támogatást nyújtunk? Finanszírozásunk 41%-a közvetlen beruházás, közvetlen befektetés. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül finanszírozzuk a kedvezményezett ország által eszközölt beruházást. 32% a technikai a technikai támogatásra megy el. Ilyenek például a különböző környezeti hatástanulmányok és egyebek. Továbbá 19%-ot szánunk a, a kamattámogatásra, főként Afrikában van ez így, de nem ez az elsődleges támogatási módozat. Továbbá 4% a kockázati ez tartozik, 3% pedig a garanciákhoz. Hogyha szeretnénk tartani célkitűzéseinket, és együtt akarunk működni a magánszférával, akkor fontos, hogy az általam említett két utolsó területen többet tegyünk. Hogyan illeszkedik ez a segítségnyújtás hatékonyságára vonatkozó ütemtervbe? Mint ahogyan mondtam, az Agenda for Change nevezetű ütemtervnek ez egy központi elemét képezi, már a bevezetőmben is elmondtam, mindenek előtt az európai támogatások, az európai segítségnyújtás hatékonyságát és eredményességét akarjuk a koordináció révén növelni. Továbbá a jó gyakorlatok megosztása szintén részét képezi a célkitűzéseinknek. Az eszközök forrásával harmonizáljuk az eljárásokat, ezáltal a tranzakciós költségek, az administratív terhek is csökkennek, és nagyon fontos, hogy ezáltal felszabadítunk forrásokat, amelyeket további programokra lehet felhasználni. A, az eszközök ötvözésének egyik fontos eredménye az, hogy kettő, illetve négy különböző szereplőt vontunk össze, az európai és az Európán kívüli adományozó országok és intézmények, illetve a kereskedelmi bankok ötvözése, ötvözését sikerült elérni, továbbá sikerült közelebb hozni egymáshoz az adományozó országokat és a kedvezményezett országokat is. Tehát ennek következményeképpen bizton állíthatom azt, hogy a fejlesztési segély hatékonyságának növelése a fő motívum a, a források ötvözése mögött. Sikerült a források ötvözése révén a pénzintézetek és a donorok közötti szinergiákat kiaknázni, ezek ugyanis együttműködnek egymással, mint ahogy mondtam, a projektek finanszírozásában és előkészítésében is. Ez az összes érintett szereplő közötti együttműködést is fellendítette. Összefoglalásképpen el szeretném mondani, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy lássuk, hogy nem csak a tőkáttételi hatásról szól a források ötvözése valóban van egy ilyen hatás, az egyik előző diámban ez világosá is vált, de a áttételi hatáson keresztül van egy nem pénzügyi áttételi hatás is, ugyanis a források ötvözésével javítottuk a projektek fenntarthatóságát, felgyorsítottuk a projektek eh, megvalósítását, növeljük a fejlődő országok és kedvezményezett országok pénzügyi fegyelmét is, hiszen sok esetben hitel nyújtási eleme is van a források ötvözésének. És végül nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy az, amit eddig tettünk, és amit a jövőben is tenni kívánunk, részét képezi az Európai Unió politikájának, amelyet mind globális, mind regionális szinten meghatároztunk. A projektek kiválasztására is kitérnék azért röviden. Van néhány nagyon fontos terület, amelyet figyelembe kell vennünk. El kell kerülnünk a piaci torzulásokat, és emellett biztosítanunk kell azt, hogy hozzáadott értéket teremtünk, hogy egy projekt finanszírozását segítjük. Földrajzi szolgálataink, tematikus szolgálataink és az érintett főigazgatóságokkal együtt eseti alapon megvizsgáljuk a különböző projekteket, mindenképpen figyelembe vesszük a regionális kritériumokat, az Európai Unió politikájával való koherenciát, és a technikai aspektusokat is megvizsgáljuk, így például a hozzáadott érték mértékét, az áttételi hatást és a fenntarthatóságot. Szeretném elmondani azt is, hogy ez idáig sokat tettünk az állami finanszírozású projektek támogatásáért, a munkánk 90%-a ilyen projektekre irányul, de ahogyan elmondtam, prioritást élvező beruházásokat is tudunk az eszközök ötvözésével támogatni. Mint ahogyan mondtam, ide tartozik a kockázati tőke és egyéb területek, de azt is már említettem, hogy ha magánszférát támogatni akarjuk, ezeken a területeken még a hatékonyságunkat, eredményességünket növelni kell, és nagyobb szerepvállalásra van szükség. Szeretnénk az eszközök ötvözését azonban továbbfejleszteni, ezért egy platformot hoztunk létre ezzel a céllal. Együttműködünk a tagállamokkal, az Európai Bizottsági Szolgálatokkal, a különböző pénzintézetekkel, az Európai Parlamenttel, azzal a céllal, hogy megnézzük, hogyan tudjuk a munkánkat még hatékonyabbá tenni. A félidei felülvizsgálat, amelyet az ITF és a szomszédsági beruházási eszköz esetében elvégeztünk, megerősítette, hogy um, ezek az eszközök um, támogatják az Európai Unió politikai célkitűzéseit, növelik az együttműködést, és hát folyamatosan felülvizsgáljuk uh, a meglévő eszközöket a rendelkezésre álló információk alapján. És mivel itt vagyok az Európai Parlamentben, hangsúlyozni szeretném azt, hogy az Európai Par- Parlament mindkét szinten részt vesz a munkánkban, illetve a platform munkájában, a technikai és a politikai csoportban is. Zárásképpen felsorolnék néhány területet, ahol működünk. Az egyik technikai csoportunk a különböző regionális beruházási eszközök teljesítményét és eljárásait vizsgálja. Megpróbáljuk leszűrni a tapasztalatokból a legjobb gyakorlatokat, és felülvizsgáljuk az irányítási struktúrát, és a második technikai csoport, azt hiszem ez a bevezetőmhöz is szorosan kapcsolódik, a második technikai csoport tehát egy eredmény alapú keretet próbál létrehozni, amely méri, hogy milyen hatást gyakorol, milyen hozzáadott értéket teremt az eszközök ötvözése. Emellett egy standardizált jelentéstételi mechanizmust is létre szeretnénk hozni, amelyek, amelynek révén választ tudunk adni a felvetett kérdésekre. A két technikai csoport első eredményeit júniusra várjuk, és ezeket a szakpolitikai csoporton belül meg fogjuk vitatni. Köszönöm szépen a türelmet. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Sofia Szirtán asszony, aki a kooperatív ügyekért felelős, és a Világbanknál dolgozott. Különböző tisztségeket töltött be a világ különböző részein, és a világbankon keresztül tevékenykedett. Arról fog beszállni, hogy a világbank hogyan látja a hatékonyság és a fejlődési együttműködés kérdéseit. öni a szó. Thank you. Let me just take... Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy megkeressem az előadásomat. Valahol itt kell lennie. Oh, is it on the which there. So as it's um, being loaded, um, let me... Amíg betöltik, addig engedjék eh, meg, hogy elmondjam, hogy miről is szól az én előadásom. Egy általánosabb képet kívánok adni arról, hogy hogyan lehet maximálisá tenni a hatást, különösen hatékonysági szempontból. azzal indítanék, hogy egy kontextusban helyezem a kérdéseket, mert ez nagyon fontos. Ezt követően pedig elmondom, hogy a Világbank véleménye szerint hogy lehet a hivatalos fejlesztési programok hatékonyságát növelni, majd pedig néhány gondolatot szeretnék mondani a különböző intézmények együttműködéséről. Először is, ami a kontextust illeti, az előző előadótól hallották, és az elnökségtől is, hogy 2015-ben retűztük ki az évezred a milleniumi célok megvalósítását. Különböző területeken nagyon sok tennivaló van. Ami a nemzetközi fejlesztési közösségeket illeti, az egyik kérdés az az, hogy mindezeket hogyan finanszírozzuk. Azokat az óriási fejlesztési igényeket, amivel a legszegényebb országok jelentkeznek és a hivatalos támogatási segítségnyújtási programok tulajdonképpen csekély részt képeznek abból, ami a különböző fejlődő országokhoz jut. Ez körülbelül egy százalék, és a, nagyon sok minden a magánszektortól kerül hozzájuk. Tovább kell hangsúlyozni azt is, hogy az elmúlt években a válság következtében a támogatások mértéke csökkent, és láthatjuk, hogy az országok, amelyek maguk is válságotól szenvednek, igyekeznek növelni a célszámaikat ahhoz képest, amit korábban a, megállapodtak. De ez mindenképpen elégtelen ahhoz képest, ami ilyen igény mutatkozik, és amit a 2020-as keret szerint is szükséges lenne. Nagyon sok a magánszektornak a részvétele, hogyha megnézzük, akkor itt látjuk azt is, hogy országonként hogyan oszlik meg a támogatás. Körülbelül 45%-kal csökkent a 2009-es időszakban, és azt is látjuk, hogy a legkevésbé fejlett országokhoz sokkal kevesebb támogatás megy, mint a más országokhoz, holott éppen ezek azok a gazdaságok, amelyeknek leginkább szükségük lenne a segélyekre. Tehát ebben a kontextusban nyilvánvaló, hogy nagyon fontos, hogy maximalizáljuk a hatását azoknak a pénzösszegeknek, amiket elköltünk. Ez egy kritikus kérdés. Most azt fogom megvizsgálni, hogy hogyan lehet ezt a hatást maximalizálni, hogy tudjuk elérni azt, hogy minden egyes elköltött cent optimálisan kerüljön felhasználásra. Szerintem ehhez két dolog kell. Egyrészt tényleg növelni kell a hatékonyságot és a hatékonyságot, és a második dolog, amit már az előző előadó is említett, hogy itt az emelő hatás, vagy átételi erőt kell fokozni. Az előadásom további részében arról beszélek majd, hogy szerintem hogyan tudjuk ezt együtt elérni. Hogyha a hatékonyságát vizsgáljuk a támogatásoknak, akkor először is, ahogy ön is emelkednek, a nemzetközi közösség több alkalommal már zászlójára tűnt tűzte a Párizsban, Akrában, Buszánban és másot is, hogy a hatékonyságot kell fokozni, és ennek vannak logikus megoldásai. Megnézzük azt, hogy milyen mutatók vannak, és hogyan lehet ezt nyomon követni. A hat segély hatékonyabb akkor, hogyha az országok sajátjuknak érzik a programot, hogyha nemzetközi stratégiákhoz illeszkednek, és hogyha a kormányok sajátjukként tudják ezeket kezelni, illetve arra is rámutatott ez a hatékonysági tanulmány, amit ugyancsak említettek már, hogy csökkenteni kell a különböző partnerekkel való együttműködés okozta nehézségeket, és meg kell próbálni jobban együttműködni az adományozókkal, a multilaterális vagy bilaterális adományozókkal egyaránt. Nagyon fontos az eredményekre való összpontosítás, és az is fontos, hogy kölcsönös elszámoltathatóság megvalósuljon. Ezek az alapelvek továbbra is érvényesek, de vannak még területek, ahol jelentősebb előrelépésre lenne szükség, és ezzel kell, hogy foglalkozzon a adományozó közösség. Ez azonban mindig együtt sem elegendő még. Először is úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos arra odafigyelni, hogy maximális legyen valóban az eredmény, és nagyon fontos, hogy milyen eredménnyel zárul egy-egy segélyprogram. Tehát itt fontos az eredményekre való koncentrálás, és ez azt jelenti, hogy meg kell tudni határozni, hogy mik az elérendő célok, mit akarunk elérni, ezt az adott országgal együtt kell meghatározni, és biztosítani kell azt, hogy olyan világos célokat foglal, fogalmazzunk meg, amelyek mérhetőek és nyomon követhetőek, és amire alapján elszámoltatást is végre, végre lehet hajtani. Azt is, az is meggyőződésünk, hogy a visszacsatolás amennyire csak lehetséges eh, részét kell képezze minden értékelésnek, fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen politikák, módszertanok, eszközök kerülnek alkalmazásra a különböző környezetekben, és megvizsgáljuk azt, hogy mi az a kritikus elem, ami segít maximálni a hatást, és hogyha a hatást nem értük el, akkor hogyan tudjuk leginkább tanácsal ellátni az érintett országokat. Itt ez egy szállítási ö, szaktudást jelent, akkor fontos, hogyha nem csak szaktudást adunk a legjobb gyakorlat alapján, hanem végrehajtási technológiákat, technikákat is, vagy amit a franciák savoir-faire-nek hívnak. Ezek azok, amik igazán segítik az országot, és nem csak arról van szó, hogy éppen csak elmondjuk, hogy hogyan kellene csinálni. Nagyon fontos itt a nyitottság és az átláthatóság, ezek is segítenek maximalizálni a segélyek hatását, különösen azért, mert a nyitottság és az átláthatóság az elszámoltathatóságot is fogaz, fog, ö, fokozza, nem csak az adományozó részéről, hanem az állampolgárok részéről is, és ez mindenképpen kritikus fontosságú. Fontos, hogy az ágazati eredmények is sokkal jobbak az átláthatóság esetén és a fiskális eredmények is jobbak, illetve az adóbeszedés is sokkal jobb, hogyha kellő átláthatóság van. Ezért fontos, hogy tudjuk, hogy ezen a területen mit tehetünk. Fontos, hogy sok mindent nyilvánosságra hozzunk, segítsük a tám az ügyfelenket abban, hogy a nyilvánosság elé tárja a programokat és végezetül pedig a kedvezményezettek az elszámoltatása is nagyon fontos. Segíteni kell, de ugyanakkor visszacsatolást is kell adni, hogy a programokat végz, végrehajtjuk, és mindez együtt komolyan növelheti a segélyeknek a hatékonyságát. Egy másik elem, amit kidolgoztunk, ez egy földrajzi alapon történő felvázolás megvizsgáljuk, hogy mi értünk el és hol, hol vannak és milyen projektek, és a különböző adományozókat is felsoroljuk. Ez nagyon fontos, hogy az adományozók is lássák, hogy hol vannak átfedések, illetve hol vannak fehér területek, és a projektek tekintetében is így jobban tudnak tájékozódni. Ugyanakkor azt is meg kellett állapítanunk, hogy mindezt nem lehet megoldani megfelelő statisztikák, és az azt jelenti adatok nélkül. Nem lehet hatékony eredményeket kitűzni célul, hogyha nincsenek megfelelő statisztikáink, adataink. Itt azt láthatjuk, hogy itten komoly hiányosságok vannak nagyon sok országban, különösen a szegény országokban mondanék néhány számot. Dél-Afrikában, a szabszaharai afrikai övezetben a lak lakosságnak több mint 2%-a olyan helyen él, ahol egyszerűen a halálozási és születési statisztikák sincsenek. Több mint fele az országoknak a szubszaharai Afrikában az elmúlt öt évben nem voltak különböző felmérések, holott ezek a különböző összeírások, felmérések nagyon fontosak, hogy tudjuk, hogy milyen problémáik vannak a lakosságnak. Tehát ezért egy hónappal ezelőtt az ensz és más szervezetekkel együtt úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk létrehozni egy olyan projektet, ami segít ezt az adathiányt áthidalni ha megvizsgáljuk az emelő hatás kérdését, hogy hogyan tudjuk a hatékonyságot növelni egyéb pénzügyi forrásokkal. Itt lehetnek, hogy figyelembe vehetjük a belső nemzeti forrásokat is, nem csak a magánágazati szektorét, hanem a nemzeti forrásokat is. Ez nagyon fontos két ok miatt. Egyfelől, mert ez lehetővé teszi az országoknak, hogy kevésbé támaszkodjanak külső segítségre, és sokkal mag- jobban magukénak érzik a projekteket. Itt nagyon komoly előrelépésekre van még szükség. Nagyon fontos az adóbevételek, ezt vannak a országok, amelyek a GDP százalékában határozzák meg, és általában 15% körül van a bevétel. Fontos, hogy milyen intézkedések vannak az adóbeszedés érdekében, mennyi adót szednek be ahhoz, amennyi beszedhető lenne, és általában a szegény országokban az elmúlt évtizedben ö, csökkent a beszedett adók ö, mértéke ahhoz képest, amennyit be lehetne szedni, és nagyon sok gazdaságban a hozzáadott értékadó is kb. 16%-kal csökkent. A magánszektornak az emelő hatása ugyancsak e olyan terület, ahol sokkal többet és jobban kell tennünk, ezt valamennyien tudjuk. A PP, tehát a private-public összekapcsolása a különböző programoknak nagyon fontos, és ezt mindig valamennyien sokkal jobban kihasználhatnánk azzal, hogy segítjük a fejlődő országokat a megfelelő jogszabályi környezet kialakításában. Ami a pénzügyi konstrukciók létrehozását illeti, ezek is segíthetnek a különböző előfinanszírozott lehetőségek bevonhatják a magánszektort különböző beruházásokba, itt láthatjuk, de csak akkor kerülnek ezek kifizetésre, hogyha az eredmények megszülettek a nemzetközi különböző oltóprogramok, például ezek is olyan programok voltak, ahol kiadtak kötvényeket a nemzetközi pénzpiacokon, az oltóprogramok megvalósítására. Ez mutatja, hogy a magánszektor vállalta azt, hogy megfinanszírozza a későbbi fejlesztési igényeket. Fontos a tőkepiacoknak a figyelembevétele és a fejlődő országokban is nagyon gyorsan nőnek a különböző országokban a különböző nyugdíjalapok is, például az OECD országokban több mint 3 trillió összeget tettek ki, és fontos, hogy ezek a nyugdíjalapok amellett, hogy szolgálják azokat, akikért létrejöttek, egyéb programokat is tudnak finanszírozni, és ezekkel az intézményekkel is együtt tudunk dolgozni, amikor különböző befektetési politikákat készítenek. Mindez sokkal hatékonyabb lehet akkor, hogyha mindezt együtt csináljuk, hogyha partnerként dolgozunk együtt ezért fogalmaztuk meg a különböző prioritásokat a 2015-öt követő időszakra, és hogy mi az, amiket javasolunk. Ugyanúgy, hogy ezt önök is teszik, ehhez különböző mutatókat használunk, és a bizottság is részes ennek az együttműködésnek, és azt várjuk, hogy ezáltal jobban megvalósuljon a végrehajtása és a követés ennek a programnak. Ez alapvetően fontos ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk előlé, előrelépni sokféleképpen lehet segítséget nyújtani. Tehát összefoglalva a különböző forrásokat kell figyelembe venni, és mindezt sokkal jobban tudjuk alkalmazni, hogyha együtt dolgozunk. A bizottság és a világbank így dolgozik, és dolgozhat együtt, hogy elérjük ezeket a célokat. Egyébként valójában nagyon sokat dolgozunk együtt a világ különböző részein, de azt is láthatjuk, hogy mit tudunk még tenni. Tehát továbbiakban is együtt fogunk dolgozni 2015-ös keretben és a fejlődési együttműködésben, és reméljük, hogy a bizottság tud bennünket segíteni a statisztikai kapacitások területén, ahogy említettem, meggyőződésünk, hogy ez mindenképpen fontos a sikere érdekében. Országszinten is együtt tudunk dolgozni a különböző országrendszereknek, stratégiáknak a kialakításában és az eredményorientált programok kialakításában. Végezetül pedig a különböző finanszírozási mechanizmusok területén, például az ötvözés területén is együtt tudunk dolgozni. És ezzel végére értem előadásomnak. Köszönöm. I want to thank Szeretném megköszönni az előadást. Most pedig panelünk utolsó előadója következik, Jesse Griffiths, ő, aki az Eurodad, az adóság és fejlesztés kérdéseivel foglalkozó európai hálózat igazgatója. Széles körű tapasztalata van a nemzetközi pénzügyi finanszí- illetve finanszírozás területén, parancsoljon. Thank you for the invitation to... Köszönöm szépen a meghívást. Egy ilyen jellegű rendezvényen általában illik megköszönni az előző előadásokat, de hát sajnálatos módon én nem leszek illedelmes, mert sok mindennel nem értek egyet, ami elhangzott, és remélhetőleg kevesebb, mint 10 percen sikerül majd elmagyaráznom, hogy ez miért van így de erre majd még visszatérek. Három fő mondandóm van. Először is arról beszélünk mindig, hogy a fejlesztési erőforrásokat optimalizálni kell, és innovatív új mechanizmusokra van szükség. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy a, az állami forrásoknak nagy igény van, továbbá nem szabad megfelelt kezdünk arról sem, hogy a blending, tehát a források ötvözése nagyon problematikus koncepció, és vannak súlyos problémák, véleményünk szerint, amelyeket először is orvosolni kell, mielőtt tovább lépnénk. Harmacsorban pedig mindezt a hazai források mobilizálásának kontextusában vizsgálandó, és itt felsoroltam két dolgot, amit Európában tehetünk ennek érdekében. Harcolni kell a jogszerűtlen pénzmozgások ellen, továbbá pedig közbeszerzésekre lenne szükség a az adott országban a stratégiák fejlesztésére és az ottani vállalatok támogatásához. Mondtam, hogy jelentős pénzeszközökre, összegekre van szükség. Volt ugyan előrelépés a milleniumi fejlesztési célok felé vezető úton, de még nagyon sokat teendő, és a 2015 utánra vonatkozóan ambiciózus célokat akarunk kitűzni, meg akarjuk teljesen szüntetni a szegénységet, akkor jóval több pénzre lesz szükség. Az ENSZ szerint egy trillióra lesz szükség, az OECD szerint évente 60 millió euró, 60 milliárd elnézést euróra lesz szükség. Tehát hatalmas összegekről beszélünk, és ezeket a tradicionális támogatási rendszerekben kell majd hasznosítani tehát iskolák építése, vízvezetékek, szennyvízelvezetése és így tovább. Ezzel rátérnék a következő témámra, ez pedig a magánberuházásokra gyakorolt áttételi hatás. Eddig úgy gondoljuk, nagyon problematikus módon működött az egész, mert először is a piaci fejleményeket, a piaci eseményeket követi, tehát mindenekes, mindenek előtt a közepes bevétele rendelkező országokra összpontosul éppen ezért az eféle segítségnyújtás, nem pedig a legszegényebbekre. A beruházások három negyede ilyen országokba irányul, továbbá főként a különböző természeti erőforrásokat kitermelő, kiaknázó ágazatokat segíti, az a fajta magánberuházás, amelyet közpénzekkel is segítünk. Tehát gyakorlatilag abba az irányba hatnak ezek a beruházások, amelyekben az egyébként a hagyományos beruházások is mennének. Tehát kérdés, hogy ki gyakorolít áttételi hatást kire? Sokkal közelebbről meg kellene vizsgálnunk, úgy gondolom, ezt a gyakorlatot. A bizottság részéről azt hallhattuk, hogy szinte 30 az egyhez az áttételi hatás, tehát minden befektetett dollár esetében az áttételi hatás har, további 30 euró a magánszférából. Tehát a kérdés az, hogy be tudjuk-e bizonyítani, hogy ez a fajta beruházás a magánszféra részéről egyébként is megtörtént volna. Sok esetben ugyanis pont olyan ágazatokban történik ez, ahol valóban a magánszféra egyébként is beruházott volna. Még olyan számadatokról is hallottam, amelyek szerint egy dollárt ruház be a támogató intézmény, vagy az állam, és 100 dollárt ennek következtében a magánberuházó. Hát ilyenkor azért felmerül a kérdés is, hogy milyen irányba hat ez a beruházás, milyen céllal történik. Emellett az átláthatóság is hagy kívánnivalót maga után, főként olyan időszakban, amikor nagyon szűkösek a forrásaink. Tehát nem elégséges az átláthatóság, és nem megfelelő az elszámoltathatóság mértéke az eszközök ötvözése alkalmával. Az egyik vezető tanácsadó cég nemrégiben jelentést készített, miszerint a Világbank nem tudja felmérni az ilyen jellegű beruházások hatását, ez pedig a portfóliójuk több mint 40%-át képezte az elmúlt években. Tehát hatalmas probléma, hogy nem tudjuk pontosan, mi történik a pénzzel, nem megfelelő az átláthatóság, és az elszámoltathatóság is hiányos. És végül az eladósodás, illetve az adóság kialakulásának kockázata is nagyon nagy. Ha a projektek nem működnek jól, akkor ki fogja megfizetni ennek az árát végül. Tehát sokan azt mondják, hogy korlátozottak a forrásaink, használjuk ki az áttételi hatást, de én azt mondom, hogy várjunk, álljunk meg egy pillanatra, nézzük meg mindez milyen hatással jár, és azért ne induljunk túl nagy lendülettel ebbe az irányba. Mi az alternatíva? Én úgy gondolom mindenek előtt arra kellene odafigyelnünk, hogy a fejlesztési erőforrásokat Európában hogyan tudjuk úgy hasznosítani, hogy az adott országban lévő erőforrások mobilizálását elősegítsük. Múlt év végén készült ez a táblázat, ahol azt láthatjuk, hogy a fejlődő országok számára mely források elérhetőek, kékkel láthatják az adott országban meglévő forrásokat, tehát a saját forrásokat, amelyek jóval nagyobbak, mint az összes többi. A GDP 30%-ában 30%-ára rúgnak például az állami bevételek, ehhez képest a hivatalos fejlesztési segély, az ODA például nagyon alacsony. A piros számok pedig azt mutatják, hogy az outflow jóval magasabb, mint az inflow, tehát több pénz áramlik ki, mint be. Ezeket a hézagokat kellene betömni, ezeket a lyukakat kellene betömni, ahol kifolyik a pénz. Ide tartozik ugye az adóelkerülés, a korrupció és a bűnözés. Európában sokat tehetünk ezen a területén, területen, ezért én arra ösztönözném a képviselőket, hogy nagyon figyeljenek oda például a pénzmosás elleni irányelvre, amely idén esetéges. Továbbá a második lépés, amit tehetünk, a saját források mobilizálása számára, az az, hogy megnézzük, hogy mi történik a támogatásokkal, amikor a magánszférába kerül. Ugyanis a pénzek nagy része az adott országban olyan cégekhez kerül, a fejlődő országban, amelyek OECD országokban, országokban működnek alapvetően, ott van a székhelyük. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha a fejlesztési pénzeket az adott ország cégeinek folyósítanánk segítségnyújtásképpen, vagy támogatásképpen. Azt láthatjuk itt, hogy van ugyan arra irányuló erőfeszítés, hogy megakadályozzuk, hogy a fejlett országok cégein, kereszt, cégein nek jusson ez a pénz, még ez még nem elégséges, és itt még sokat teendünk. Zárásképpen tehát nem szabad megfeledkeznünk elsősorban arról, hogy nagy mértékű, nagyon nagy összegekre van szükség a fejlődő országokban, és másodszorban óvatosan kell bánnunk a források ötvözésével, mert itt nagy gondok vannak, és először is meg kell ezeket oldani, így például a, a, az ötvözési platform révén, amelyről korábban hallhattunk, és harmadsorban pedig mindent meg kell tennünk a jogszerűtlenül az országból kifolyó pénzek megállítására, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a helyi vállalatokat segítsük, helyét, hogy a saját vállalatainkat támogatnánk a fejlesztési pénzekkel. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ezzel a prezentációval, előadással le is zárult az első panel, és folytatjuk azonnal a másodikkal. Itt mindenek előtt arról lesz szó, hogy az Európai Unió mely területeken a legsikeresebb, hol rendelkezik a legnagyobb szakértelemmel. Dirk Willem Tevelde az első előadónk, aki az Overseas Development Institute nemzetközi gazdaság és fejlesztési csoportjának vezetője. Publikált az európai fejlesztési segélyről, például az Európai Unió ötvözési eszközeiről is publikált 2011-ben. Széles körű tapasztalata van a donor ügynökségek és nemzetközi szervezetek tanácsadásában, és Deve, Tevelde úr kritikusan, kritikus áttekintést nyújt majd az Európai Unió ötvözési eszközeiről. Tevelde úr, ön a szó. Well, uh, thank you very much indeed. Köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt szólhatok a különböző ötvözési rendszerekről Készítettünk különböző tanulmányokat az Európai Unió ötvözési rendszereiről, ezekről majd fogok szólni, de alapvetően miről is van szó. Három dolgot jelent ez. Először is szeretném felvázolni azt a képet, amiben azt a eh, kontextus, amelyben ez az ötvözés végbe megy. Ugye mindig segélyre gondolunk, fejlődő, fejlesztési segélyekre mindig a fejlesztés volt az egyetlen forrás, és aztán valamikor egyéb formák, pénzügyi formákra is gondolunk. Úgy terveztem, hogy beszélek az unió blending lehetőségeiről, de hát tulajdonképpen Hozé már ezt nagyon jól bemutatta, úgyhogy ezt nagyon röviden át tudom tekinteni. És végezetül pedig szeretnék szólni arról, hogy milyen kihívások és sikerek mutatkoznak az ötvözési területen, és ez különböző ODA és IETG tanulmányok alapján, amelyek egyébként kérésre megkaphatóak. Az Európai Think Tanks csoportnál vannak ezek a, de vannak továbbiak, ilyen kezdeményezések is. Tehát először is nézzük meg és gondoljuk végig, hogy hogy is néz ki a finanszírozás szélesebb képe itt vannak a statisztikákat, már említette az előttem szóló is, hogy nagyon fontos a nemzeti erőforrásoknak a mobilizálása. Ugyanakkor a külső vonatkozásban pedig az adóság kérdése, a magántőkének a beáramlása például Afrikában jelentősen megemelkedett. És itt nem csak külföldi tőkéről beszélünk, hanem például a részvénytőkéről, és egyebekről. És megnövekedett a kötvények áramlása is. Számos ország van Afrikában, amelyek kibocsátottak különböző kötvényeket, és ezzel tulajdonképpen hitelt vettek fel. És vannak egyéb pénzügyi áramlatok is, amiket megemlíthetünk, például a kereskedelmi segítségek, támogatások, és más ilyenek. Tehát eh, egy olyan világban vagyunk, ahol a legkülönbözőbb eh, finanszírozási források és mozgások eh, tapasztalhatóak. A blending, az ötvözés az magába foglalja a kötelezettségeket is, amik ugye eszközök és források az adott országban, amelyik a kedvezményezett ott ez forrásként jelenik meg, Például a Szahara, a szubszaharai övezetben tapasztaltuk, hogy a az adóságállomány viszonylag stabil, bár növek, növekedést mutat. És az export ugyanakkor viszont csökkent épp részben azért, mert az adósság ezt lehetővé tette. Viszont pénzügyi válságok és másokok stabilizálták a helyzetet olyan értelemben, hogy nem növekszik vagy csökken. Most érdekes az is megnézni, hogy mi történik. A kedvezményezett országok azok pedig nagyon szívesen eladósodnának még jobban, mert szeretnének infrastruktúrát finanszírozni, és inkább finanszírozást szeretnének, mint segít, mert több finanszírozni valójuk van, mint ami segélyből finanszírozható. Vagy például Ruanda bocsájtott ki kötvényeket 400 millió értékben, 7 alkalommal történt kibocsátás, és ez egy, éppen egy olyan időszakban kezdődött el, amikor a segélyek csökkentek de hát tulajdonképpen ez része a finanszírozásnak, és a kedvezményezettek nem külön tekintik ezeket a pénzeket, hanem csomagként kezelik, és ők az összességét, a finanszírozások egészét szeretnék nézni, például energia, infrastruktúrát, olaj vagy egyéb vezetékeket, és azért, na sok esetben komoly problémát jelent számukra, hogy hogyan fogják ezt finanszírozni segélyből, kölcsönből, mert ha a finanszírozás megvalósul, akkor a növekedési korlátok egy részét sikerül elhárítani, és hogyha van növekedés, akkor van forrásnövekedés is, nemzeti források, és ezzel lehet küzdeni a szegénység ellen, lehet orvosi ellátást, oktatást biztosítani. Tehát alapvetően a kedvezményezettek csomagban gondolkodnak, és csomag megközelítést vagy szemléletet alkalmaznak. Ez nagyon jó, hogyha ők ezt csomagban kapják ezeket a lehetőségeket. Természetesen az intézményi keretek között viszont az történik, hogy számos szereplő kerül a képbe, vannak pénzügyi intézmények, európai segélyintézetek, kétoldalú intézetek, bankok, BRICS bankok, és így tovább különböző fejlesztési bankok, pénzbefektetési bankok és egyebek. Tehát itt mindenki keresi a saját helyét, ugyanígy az Európai Uniónak is fontos, hogy megtalálja ezen belül a saját helyét. Az egyik dolog, ami el lehet, meg lehet valósítani, hogy ami bilaterálisan is van, Németország, Franciaország is összekapcsolhatja a különböző segélyeket az egyéb forrásokkal, de vannak más szereplők is, és európai szinten is megvalósítható ez, hogy pult hozunk létre, és ezzel nagyobb a hatékonyság. Nem akarok sokat beszélni már a blendingről, mert ugye a bizottságnak a tájékoztatóját is hallották ezzel kapcsolatban. Az utolsó ponthoz csatlakoznék, hogy sok esetben alkalmazzák a kötvényeket. Az egyik legegyszerűbb módja például egy megvalósíthatósági ö, tanulmánynak a megfinanszírozása, egy hatástanulmány, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy egy beruházás megvalósulhasson. Ha nincsenek meg ezek a tanulmányok, akkor nincsen ö, projekt sem, nem valósulhatnak meg a projektek és egy, egy ilyen projektnek a finanszírozása akár négy évet is igénybe vehet, nagyon sok technikai segítségnyújtásra is szükség van, és valakinek végül finanszíroznia kell, tehát valakinek vállalnia kell a kockázatot. Tehát egyes esetekben a segély elem az, ami lehetővé teszi ezeknek a projekteknek a finanszírozását hallottunk a statisztikákról. Nagyon fontosak a statisztikák a tervezési időszakban is. Hallottunk arról is, hogy ennek milyen adott esetben emelő hatása lehet. És most akkor az utolsó diáról szeretnék még egy kicsit részletesebben szólni. Most mit is jelentenek ezek a blending vagy ötvöző rendszerek? segít olyan pénzügyi forrásokat elérni, amik egyébként nem lennének hozzáférhetőek, mondjuk egy megvalósíthatósági tanulmány megfinanszírozásához, vagy egy hatástanulmányához. Segít a termelőberuházásoknak a megvalósításában, nagyon gyorsan változó környezetben, és az első előadás hangsúlyozta, hogyha megnézzük, hogy milyen korlátai vannak a növekedésnek, nagyon gyakran ez a közlekedés és a infrastruktúra. És ezért segíthetnek ezek a különböző ötvözési technikák. A második területen pedig vannak a deficit arányok, a rugalmasság nagyon fontos, lehetetlen mondjuk egy erőművet vagy egy úthálózatot kizárólag segélyből megfinanszírozni. Ilyen ma már egyszerűen nincsen, szinte elképzelhetetlen, hogy annyi segélyt tudjon valaki összeszedni. Tehát ezért pénzügyi csomagokra van szükség, ezért fontosak a, a kedvezményezett is részt vegyen ebben. Itt fontos a koordináció is, mert vannak bilaterális segélyek, hitelek, és vannak több oldalúak. Ez minél több a résztvevő, annál több koordinációra van szükség, például az Európai Beruházási Bank és a bizottságnak egymással kell tárgyalnia, és más szereplőknek is. Tehát a koordinációnak a láthatósága is fontos. Viszont vannak különböző kihívások is. Az első az egy a maga definíció, hogy milyen mértékben hogy a hivatalos segélyeknek tulajdonképpen mi a definíciója, hogyan definiáljuk, hogy mik kerülnek ebbe a csoportba. Természetesen fontos a kérdés, hogy mindent beleszámítunk-e, ami az ötvözési rendszeren keresztül jutott el, illetve hogy milyen ágazatokat veszünk ebbe bele. De mindenképpen itt is az is van, hogy mi van, amikor csomag van, amikor egy finanszírozási csomag, akkor ennek melyik részét hogyan veszük számításba és fontosak a globális fejlesztési célok is. Vannak országok, amelyek beszéltek a ö, például a külső együttműködési célok, ebbe benne vannak-e a fejlesztési segélyek is, és és ennél egy lényegesebb kérdés az emelő hatás, vagy átételi hatás. Volt-e José és Jesse is említette ezeket. Ének egy kicsit az én véleményem a két vélemény között helyezkedik el. Az 1 a 30-as arány szerintem nem egyértelmű, lehet ez több is, kevesebb is. És Végeztünk különböző tanulmányokat a Fejlesztési Finanszírozási Intézetben, megnéztük, hogy a, az Európai Beruházási Bank, a Világbank és más különböző szervezetek, fejlesztési intézmények és alapok hogyan kezelték ezeket a kérdéseket ki melyik mit ajánlott. Hogyha megnézzük az éves jelentéseket, mindig azt mondjuk, hogy a, az emelőhatás az 1 az 5-höz, 1 a 30-hoz, nagyon sok számot találunk náluk. De tulajdonképpen azt kell megnézni, hogy nem azt, hogy a tanulmányban mi van, hanem a beruházási hányadosok, or, ö, a százalékok, hogyan néz ez ki a beruházott összeg tekintetében, GDP-hez viszonyítva. Tehát mindazok a számadatok fontosak, amik a beruházásoknál számítanak, és a különböző egyéb finanszírozási elemek, hogy megnézzük, hogy a beruházás és a GDP aránya hogyan alakul egymáshoz. E tekintetben vannak pozitív eredmények is, de sajnos nem mindig pozitívak az eredmények, ez persze várható különböző hatások vannak, különböző intézményeknél különböző hatásokra érzékenyebbek. Mondjuk egy adományozó szervezet az elsősorban azt vizsgálja, hogy egy konkrét esetben mit jelent ez. Más esetekben nagyobb az emelő hatás. Tehát itt több, valamikor azt látjuk, hogy katalitikus a hatás, más esetekben pedig nem olyan erős ez a hatás és érdekes azt is megnézni, hogy eh, milyen arányt képvisel az ötvözött eh, eszközök aránya. és fontos a kormányzás kérdése is. Készítettünk egy tanulmányt, ahol kifejezetten a kormányzást, az irányítási kérdéseket vizsgáltuk. Ennek két oldala van. Van egyrészt az adomány és a segély része, és a hitel része. A hitel másképpen néz ki, sok esetben magánszektorból származnak, hogy a magánágazatba tartozó vállalat vagy finanszírozó hajlandó-e a kockázatot vállalni, és mire kíván beruházni, és milyen további finanszírozási lehetőségeket talál. Ennek mindenképpen fenntarthatónak kell lennie, tehát jövedelmezőnek, megtérülőnek kell lennie. Egyébként a piacról nem lehet finanszírozni. De mindig ott van ez a, a dikotómiája ha megvizsgáljuk a különböző pénzintézeteket, tehát legyen nyereséges a az adott ügylet, lehetőleg legyen magas a megtérülési ráta, legyen gazdasági hatása is, és ezek egymással párhuzamosan kell, hogy létezzenek. Ez nem mindig áll fel, és ilyenkor a kérdés, hogy melyik része a tervezésnek a vezető elem melyik lesz a fontosabb a pénzek előteremtése szempontjából? Hogyan alakítjuk a projektet? Az alapelem fogja meghatározni, vagy inkább a piaci lehetőségek? Második dolog, hogy regionális ötvözési, vagy inkább tematikusabb ötvözési módszerekre van-e szükségünk? Tehát tematikus ablakokat, vagy regionális rendszereket kell-e inkább kialakítani? Van, ahol van a klíma kérdéseknek a finanszírozása, hogyan biztosítjuk azt, hogy mennyi forrás jusson a tematikus finanszírozásra, mennyi inkább a regionális finanszírozásra mely országok kerüljenek be egy-egy ilyen programba, és hogyan határozzuk meg, hogy melyik hova kerüljön. Vannak országok, amelyeknek magasabb az adósság állományuk, az, amelyeknél magasabb az a hitelelem, valamelyeknél a segélyelem az magasabb összegű, melyiket hogyan igazítsuk. Ezen a területen még sokat kell dolgozni, a tekintetben, hogy biztosak legyünk, hogy ez az eszköz valóban a legoptimálisabban kerüljön kialakításra. És végezetül, mi a kapcsolata a magyar a magánszektorhoz? Ez nagyon fontos a közvélemény, illetve a közpénzek szempontjából is. Hogyha megvizsgáljuk a ö, különböző rendszereket, és ö, akkor ezt tapasztaltuk. Nem hiszem, hogy ö, nem kellene elgondolkodnunk, hogy na, egyes esetekben nagyon fontos az is, hogy a magánszektort fejlesszük, mert az egészséges, jól működő magánszektorba tartozó vállalatok azok képesek újabb munkahelyeket létrehozni, és ez önmagában hozhat nemzeti erőforrás mobilizációt. Felvetődik a kérdés, hogy hogyan tudjunk, tudunk együttműködni a magánszektorral, és ezeket a különböző rendszerek ezt hogyan tudják a leghatékonyabban megvalósítani. Tehát végezetül ez egy új ö, módszer, egy olyan terület, ahol különböző forrásokat kell összehozni, mindig a jövő érdekében, különböző intézményekre, intézetekre van szükség, Egyesült Királyság, Kína és más nagy szereplők is vannak ezen a területen. Mindenképpen hasznos, hogyha a forrásokat különböző helyekről szedjük össze, és mindenképpen jobban oda kell figyelni az irányításra és azokra az eszközökre, amelyek biz, biztosítják azt, hogy ezek a források, ezek többes, mi az a megfelelő arány, ami adományként egyik-másik ágazatába kell, hogy kerüljön egy-egy országnak. Köszönöm szépen! Thank you very much for the precise... Nagyon szépen köszönjük ezt a rendkívül részletes és pontos prezentációt. Most pedig eh, az első eset tanulmány következik, amely a nemzetközi pénzügyi intézményekkel való együttműködésre tér ki a csatlakozás előtt el országokkal kapcsolatos ügyekben. Szeretném üdvözölni az Európai Beruházási Bank részéről Szeránó urat, és Csingoláni urat. Alessandro Carano, az LBB e stratégiai részlegének vezetői, vezető tanácsadója és egységvezetője, hozzájárult az Európai Uniós Blending Platform létrehozásához, a nyugat-balkáni beruházási keret létrehozásához is hozzájárult, és más blending mechanizmusokban is részt vett. Massimo Cingolani, az EBB az EU-ban és a tagjelölt államokban folyó műveletek területének vezető tanácsadója az Adriai tengeri osztályon belül, ahol a nyugat-balkáni beruházási keret aktivitásait irányítja. Most megadom nekik a szót. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen, hogy meghívták az EBB-t erre a rendkívül érdekes meghallgatásra. Fele-fele arányban fogunk beszélni a kollégámmal, utána pedig szívesen válaszolunk az esetleges kérdésekre is. Először is elmondom, hogy az EBB milyen megközelítést alkalmaz a blendinggel kapcsolatosan. Főként a nyugat-balkáni beruházási keretre vonatkozóan fogom ezt elmondani, és Massimo Csingoláni pedig néhány gyakorlati példát fog bemutatni, és betekintést nyújt a tapasztalatokba ezen keret kapcsán, és beszél majd a hasonló jövőbeni projektjeinkről. És mint ahogyan tudják, az EBB az Európai Unión kívül is tevékenykedik, Elsősorban a tevékenységünk az EU-n belüli finanszírozásra tér ki, ugyanakkor azonban az EU külügyi politikáját és főként a bővítés politikáját, bővítési együttműködést valamint az éghajlatvédelmi projekteket támogatjuk az EU-n kívül. Ma ez a tevék, éves tevékenységünknek körülbelül 10%-át teszi ki, ami évi 7 milliárdos hitelnyújtást jelent az Európai Unión kívül, mind a közszférában, mind a magánszférában. A mandátumunk egybeesik a éves pénzügyi kerettel az Európai Unióban. Ez azért fontos, mert bizonyos értelemben ez egy eszköz, amelyel szintén különböző finanszírozási eszközöket ötvözünk egymással, és emellett az Európai Unió költségvetéséből származó garanciától is függ, amelyel tudjuk fedezni azt a kockázatot, mint politikai, mint pénzügyi értelemben, amely az EBB Európai Unión kívüli operációhoz kapcsolódik. Így tudunk hitelt nyújtani a pénzpiacokról származó kölcsönökkel. A jelenlegi pénzügyi kereten belül közel 30 milliárdos hitelnyújtásról van szó az EU-n kívül, Körülbelül 1,2 milliárdos költségvetési garancia kapcsolódik ehhez. Olyan forrásokból származik tehát ez a hitelként folyosított összeg, amely a pénzpiacokról származik. A következő pénzügyi keretre vonatkozó javaslatot nem régiben tette közzé az Európai Bizottság, és természetesen a parlament és tanácsi együttdöntés tárgyát képezi. Ez az együttdöntési folyamat hamarosan meg is történik, és ezt nagyon várjuk, hiszen ez a mandátum a politikai keretet is meghatározza. Meghatározza mindazon kritériumokat, amely a mi tevékenységünkhöz kapcsolódik. Tehát a politikai döntéshozók egy jogi kötelező dokumentummal fektetik le tevékenységünk kereteit. Ami a hitelnyújtást illeti, az Európai Bizottsággal együtt és más pénzintézetekkel együtt számot tevő tapasztalatra tettünk szert a blending eszközök kapcsán. Nem fogom elmondani újra azt, amit már mások elmondtak, de természetesen osztom egyik-másik aggályt, ami a tőkeltételre vonatkozik, amely nagyon fontos, de nagyon óvatosnak kell lennünk a számadatok kapcsán, hiszen Egészen más a helyzet, amikor technikai támogatásra vagy végrehajthatósági tanulmányra folyt, fordítunk pénzeket, vagy hogyha egy beruházási hitelről van szó, tehát az áttételi hatás nem ugyanúgy értelmezendő a e két esetben, emellett pedig a blending nem egy mechanizmus, amely pénzt generál, hanem gyakorlatilag bizonyos finanszírozási eszközöket ötvöz egymással és szakértelmet is ötvöz természetesen, nem csak a pénzügyi forrásokat. És mindazonáltal természetesen hozzájárul az Európai Unió politikai célkitűzéseinek megvalósításához. Természetesen hozzájárult a blending a segítségnyújtás hatékonyságához, de ez főként azzal függ össze, hogy nagyon világos normákat határozunk meg, amikor hitelt nyújtunk, a hitelt bizonyos számú év során vissza kell fizetni, és így például a közbeszerzések kapcsán, a környezeti és szociális normák területén konkrét kritériumok, hat, kritériumokat határozunk meg. És ez szorosan hozzákapcsoljuk a hitelnyújtási folyamathoz. Van egy további nagyon fontos eleme a hitelekkel kapcsolatosan, amely lehetővé teszi, hogy a kedvezményezettek a hitel hosszabb időn történő visszafizetése révén nagyobb arányban részesülnek az adott végeredményből. Most beszélnék a különböző partnerintézményekkel történő együttműködésről, az Európai Unión lévő különböző régiók intézményeivel együttműködünk. Teljesen már a projektek nagyon korai szakaszában együttműködünk egymással, így meg tudjuk ítélni azt, hogy szükség van-e társfinanszírozása, vagy sem, és ennek hála az elmúlt két évben meg háromszorozódott a társfinanszírozási arány, amióta tehát létrehoztuk ezt a keretet, amelyet említettem. Az Európai Unión kívüli projektek felét más fejlesztési bankokkal együtt társfinanszírozva támogatjuk, vagy más pénzintézetekkel legyen szó európaiakról vagy nemzetköziekről. Továbbá van egy kezdeményezésünk, amelyel mindenek előtt egy együttműködés keretében észak-afrikai és szubszaharai projekteket támogatunk. Ennek segítségével sikerül már a projektek beazonosítási szakaszában meghatároznunk, tehát már a korai szakaszban meghatározunk azt, hogy mely intézmény az az együttműködő intézmények közül, amely fő kompetenciáiból kifolyólag vezető szerepet vállalhat, az együttműködésben így racionálisabb munkamegosztás érvényesülhet, ahelyett, hogy megduplázódna a munka. A vezető finanszírozási intézmény lesz a fő interfész a kedvezményezett, illetve a hitelfelvevő felé, a többi résztvevő intézmény erre a vezetőintézményre bízza a munka nagy részének elvégzését, hogy ne legyenek párhuzamosságok, ne duplázódjon meg a munka. Most rátérünk a VBIF, tehát a Nyugat-Balkáni Beruházási Keret konkrét példájára. Nagyon büszkék vagyunk erre. Az Európai Bizottsággal, az Európai Fejlesztés és Újjáépítési Bankkal együttműködve öm, jött létre ez a projekt. Nem volt ez egyszerű, hosszas előkészületek előzték meg, hiszen a mechanizmus különböző részleteit meg kellett határozni, az irányítás kérdésében is meg kellett állapodni egymással, ahogyan hallhattuk, ez az egyik legfőbb elem, amelyre oda kell figyelni, hiszen a kedvezményezettek és az adományozók aggájai és elvárásai között egyensúlyt kell teremteni. Nagy örömünkre szól, szolgált, hogy sikerült útjára indítani ezt a keretet, és továbbfejleszteni az évek során, hiszen a különböző eszközöket így egyetlen egy mechanizmuson belül sikerült összefogni. Korábban a különböző eszközök fragmentálódva voltak jelen, volt egy alap az EBRD részéről, voltak bilaterális eszközök, európai intézményekkel és Európán kívüli intézményekkel, aztán az egyik adományozó volt az Európai Bizottság, voltak más adományozók is. Különböző létező, meglévő eszközöket tehát megpróbáltuk összefogni, ötvözni egymással, és a kedvezményezettek, az intézmények és a tagállamok is nagyon örültek ennek. Hiszen így a tagállamok olyan hitelt nyújthattak, amelyet a régióban korábban nem tudtak hozzáférhetővé tenni, vagy csak bilaterális módon tudtak hozzáférhetővé tenni. Tehát öm, konkrétan olyan projektekről volt szó, amelyeket maguk a kedvezményezett országok indítottak útjára a bővítési folyamat részeként, tehát a kedvezményezett országok öm, kérelmeket állítanak össze konkrét projektekre vonatkozóan, és aztán a donorok állapítják meg azt, hogy mely projekteket tudják finanszírozni, és milyen kritériumokkal. Emellett fontos látni azt is, hogy ezen kereten belül sikerült a pénzintézetek saját forrásait is felhasználni, és az azok által keltett áttételi hatást maximalizálni. Most meg is adnám a szót Massimo Csingoláninak, hogy folytassa. Innentől kezdve köszönöm. Köszönöm, Alessandro. Azzal folytatnám, hogy nagyon jól érzékeltetted, hogy a segélye koordinálása valósul meg a blending eszközök révén. Fontos látni, hogy kezdetben a mindenek előtt maguk a kedvezményezettek kérték azt, hogy valósuljon meg egy nagyobb arányú koordináció, hiszen a különböző adományozók különböző kritériumokat határoztak meg, tehát a kedvezményezett maga mondta azt, nagyon pragmatikus módon, hogy a donororsz, donorok, intézmények és országok egyezzenek meg egymás között, hogy közösen, hogy milyen kritériumokat támasztanak. A nyugat-balkáni beruházási keret mögött rejlő alapgondolat az tehát, hogy a hitelek között és a támogatások között kapcsolat, kapcsolatot teremtsünk, tehát ez azt jelenti, hogy összekapcsoljuk egymással a költségvetést, a finanszírozást egy projekttel, amely általában álló eszközökből áll. Gyakorlatilag egy olyan projektről van szó, amelynek a jövőben valamilyen bevételt kell generálnia, hogy vissza lehessen fizetni nyilvánvalóan a hitelt. Tehát egy projekt és egy finanszírozási összeg közötti összekapcsolódásról van szó. Tehát a nyugat-balkáni beruházási kereten belül hogyan is valósult meg a blending. Alessandro hangsúlyoztam, hogy nagyon fontos, hogy a felelősségvállalás hogyan valósul meg. A kedvezményezett egy irodán keresztül, a NIPAK irodán keresztül, mely koordináló szerepet tölt be, megfogalmazza kérését, a VBIF felé, illetve annak finanszírozási csoportja felé. Kivesz ebben részt az Európai Bizottság, különböző öm, bilaterális donorok és a különböző pénzintézetek. Mit tesznek ők? Először is megvizsgálják részletesen a kérést, ezt elsősorban az Európai Bizottság végzi, megnézi, hogy összhangban áll-e az európai jogszabályokkal, és emellett felmérik és meghatározzák, megállapítják, hogy a hitelnyújtás megvalósulhat-e, avagy sem támogatandó, vagy tá- és támogatható a projekt, vagy nem. Végül ez a csoport a vezető bizottság, az irányító bizottság előtt bemutatja az értékelését, és ez a bizottság hozza meg a döntést a támogatásról, amelyet amelyet aztán végrehajtanak. ...279 milliónyi összeget adtak a különböző donorok, az Európai Bizottság, az IFI-k és mások, ezzel 137 projektet sikerült finanszírozni, és ezen túlmenően um, ami 2,3 milliárdos további hitelt is eredményezett. Hogyha most elmondom a számadatokat a jövőben várható hitelek összegére, ami 7,7 milliárd, ugyanez az áttétel, öm, áttételi hatását tekintve 20-21 milliót eredményez majd. Tehát amikor az áttételi számadatokról van szó, látni kell, mennyire fontos maga az eredeti, az elsődleges hitelnyújtás, ez a leglényegesebb a projekt számára, ugye? És örömmel mondjuk, hogy az Európai Beruházási Bank nagyon erősen hozzájárult az olyan projektekhez, amelyek gyakorlati megvalósulásra biztosított. Ami tehát az áttételi hatást illeti, természetesen mindig látni kell a finanszírozási áttételi hatást, a politikai, a minőségi áttételi hatást, Azáltal, hogy a projektfinanszírozási csoportban, az irányító bizottságban a különböző donorok és a kedvezményezettek jelen vannak, sikerül a prioritást élvező projekteket közösen meghatározni. Talán ez az egyik fő hozzáadott értéke ezen eszközöknek. Hogy konkrét példát is mondjak, az általunk finanszírozott projektekkel kapcsolatosan. Azt hiszem megkaptak egy eh, dokumentumot, egy szórólapot, ahol felsoroltuk eh, azokat a projekteket, amelyeket a dián is láthatnak. Talán az elsőről beszélnék rész, eh, részletesebben, ez egy kutatási és fejlesztési projekt Szerbiában. Olyan projekt ez, amelyhez hitelt nyújtott az Európai Beruházási Bank, és amely a nyugat-balkáni beruházási keret segítségével valósult meg. Egy kutatóközpont, egy innovációs központ jött létre, és egy tudományos központ Belgrádban. Ez a projekt már megvalósult, és nem valósult volna meg a nyugat-balkáni keret létezése nélkül, ugyanis korábban blokkolva volt a projekt, mert nem volt hozzá elég forrás. Aztán vidéki utak képítése Albániában, ezt is az EBRD és az EBB finanszírozta közösen. Gyakorlatilag itt a teljes eszközök 30%-át tették ki a hitelek, tehát a legszegényebb vidéki területek közlekedési útvonait sikerült felújítani ezen program révén. A nyugat-balkáni keret nagyon rugalmas, ezt mutatja az is, hogy az úgynevezett nyugat-balkáni vállalkozó és innovációs eszköz is megvalósult. A keret hozzájárult ezen eszköz létrehozásához, amelynek célja a, a kezdővállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférésének biztosítása és a növekvő KKV-k támogatása négy fő pillére van. Az egyiket különböző kockázati tőke alapok képezik, és más egyéb további pillérei is vannak. Olyan KKV-k látják ennek javát elsősorban, akik a hagyományos bankrendszeren keresztül nem tudnak hitelhez vagy finanszírozáshoz jutni többek között. Ez körülbelül 142 millió euróval segíti a KKV-kat az adott térségben, és van egy technikai támogatási csomag is, amely elsősorban a szabályzási reformra összpontosul, ez nem régiben indult útjára. Hogyha tehát értékelni kell az eszközhöz kapcsolódó tapasztalatainkat, nos, fontos hangsúlyozni a felelősségvállalást, a gazdaságpolitika koordinációját, amely az együttműködés révén valósul meg, a különböző donorok és a kedvezményezett részvételével együtt döntik el, hogy hogyan is alakuljon ki a hite, hogyan is nézzen ki a hiteles konstrukció. Továbbá biztosítani kell, hogy az ötvözés, a blending olyan projektekre irányul elsősorban, ahol a projekt eh, rövid időn belül megvalósul, és Fontos az is, hogy meg is valósuljon maga a projekt, és felvegye a kedvezményezett a hitelt, hiszen nincs értelme olyan projektet támogatni, amely végül nem valósul meg. Továbbá a blending esetében tehát a munkamegosztás hatékonyabbá válik, különböző intézményeknek különböző erősségei vannak, és természetesen politikai áttételi hatásról is beszélhetünk, minden projekt kapcsán kibontakozik egy eszmecsere, amelyen minden érintett fél részt vesz. Tehát az eddigi tapasztalatainkról ezt tudom elmondani, ami pedig a jövőnket illeti, és itt csak a Nyugat-Balkáról beszélek, egy olyan helyzet uralkodik most, mi szerint, amely azt arra enged következtetni, hogy gazdaságilag nagyon nehéz helyzetben van a régió. A legutóbbi előrejelzések szerint 0,8%-os GDP csökkenés várható. 2014-2020 között kb. 8-9 milliárd euró lesz szükség évente az infrastruktúrális és más gazdasági társadalmi prioritások finanszírozására a nyugat-balkáni térségben. Ezért fontos öm, továbbvinni a blending módszert, hiszen fontos a prioritások közötti koordináció, és Alessandro is beszélt arról, mennyire fontos ez. Néhány számadatot sorolnék fel, hogyha a Nyugat-Balkánt vesszük és Horvátországot, mert Horvátországot általában külön számítjuk, Tehát ennek az itt szereplő számadatok nagy része konkrét beruházásokra vonatkozik, 42 milliárd euró magasságában. Ez jóval kevesebb, mint amit a bankok évente hitelként nyújtanak, az körülbelül háromszorosa ennek a az összegnek az Európai Unióban ez az arány egyébként jóval magasabb, de becsléseink szerint a GDP 25%-ának, ami beruházás, kb. egy harmada az infrastruktúrákra kell, hogy irányuljon. Így jutunk el a 8,9 milliárdos összegre, amiből potenciálisan 1 milliárd lehet támogatás és 7-8 milliárd hitel, de ezt előre meg kell nyilvánvalóan tervezni. Ezzel rá térek az utolsó elemre, amelyről beszélni szeretnék, ami nem más, mint hogy fontos, hogy legyen egy hosszú távú makrogazdasági kitekintésünk, amelyben egyetértenek a résztvevők, és a blending révén kialakulhat egy ilyen közös álláspont, közös látószög. Ezért nagyon fontos, hogy amikor a nemzeti hatóságoktól kérelmet kapunk, akkor létezzen már egy jól kidolgozott terv, és a hitelfelvétel lehetősége is létezzék a releváns projektek kapcsán. Ezért támogatjuk az Európai Bizottság azon elgondolását az IPA 2 szabályozáson belül, hogy egyfajta kiegyensúlyozott regionális fejlődés alakuljon ki, azáltal, hogy azonosítjuk a szükségleteket, prioritásokat határozunk meg, középtávú finanszírozási terveket határozunk meg, és meghatározzuk azokat a projekteket, amelyek részt vehetnek mindebben. És természetesen a kedvezményezett ország felelősségvállalása is rendkívül fontos együttműködve a donorokkal. Mi úgy gondoljuk, ezt meg lehet oldani a blendinggel, természetesen nem jelenti azt, hogy a blending mindig jól működik, de jól működhet ez a lényeg, azt hiszem, amelyet látnunk kell a nyugat-balkáni beruházási keret példája kapcsán is. Köszönöm szépen, hogy nem menekültek el, és örülök neki, hogy a e- dián látható kép nem egyezik a terem által nyújtott képpel. Köszönöm. Köszönjük szépen, ezzel az első esettanulmány végére értünk. A következő Tölcse tanulmányunk Latin Amerikából származik, és most átadom a szót Cortez Lastra úrnak, aki bemutatja a következő szakértőt és a következő előadást. Muy bien. <clears throat> Pues eh, sin más vamos a entrar ya en el Nos, foglalkozunk egy kicsit most Latin Amerikával. De még mielőtt ezt eh, megtennénk, és mielőtt bemutatnám Gustavo Hernándezt, aki az állopnak a koordinátora, majd erről szó esik, hogy mi is ez pontosan, hagy mutassam be önöknek mindazt, amit gondolunk Latin Amerika helyzetéről. A DEVE szakbizottságban, a fejlesztési szakbizottságban megpróbálok rövid lenni, de mégis szükségesnek tartom, hogy néhány ecset vonással felvázolom, fel, azt, hogy mi történik Latin Amerikában, jól lehet sokan jól ismerik az ottani helyzetet. 18 országról van szó, és ezek közül 11-ben van nagyon jelentős növekedési szint, a növekedési ütem jelentős, amelynek a révén ki is kerülnek a kétoldalú támogatásokból ugyanakkor 63 millió ö, személy a legszélsőségesebb mély szegénységben él, 70 százal, 73 százaléka a világ szegénységnek itt koncentrálódik. A lehetőleg nagyobb egyenlőtlenségek alakultak ki világ viszonylatban is, 10-11 országban, ugyanakkor az Európai Uniónak továbbra is meghatározó szerepe lehet. A növekedési ütem ezen országokban továbbra is rendkívül jelentős az egész régió szempontjából, de a pénzügyi és gazdasági válság ugyanakkor azt eredményezte, hogy most van a legkevésbé itt az ideje annak, hogy a támogatást csökkentsük, sőt, ellenkezőleg kellene fellépni, ugyanakkor figyelembe véve valamennyi országnak a specifikus vonátait, és többek között az átlag jövedelmet kellene figyelembe venni maximálisan. Fel kell számolni a szegénységet, és az egyenlőtlenségeknek az orvoslását is biztosítani kell. A Latin Amerikai támogatásunk tovább fejlődött, tovább erősödött a Litszaboni szerződés aláírása óta, és elgondolkodtunk hatóan azon, hogy hogyan lehet jobban támogatni Latin Amerikát. Megszülettek a különböző politikai és kereskedelmi kötelezettségvállalások, de ugyanakkor mindezek azt is mutatják, hogy nem igazán áll a figyelem központjába ez a kontinens, alkontinens tulajdonképpen. És ö, a segélyeknek az összegéről készítettem amúgy egy jelentést, illetve arról is, ö, fog, azzal is foglalkoztam, hogy hogyan alakult ki ez az összeg a fejlesztési támogatási eszköznek a keretében. A felelősségvállalás meghatározó fontosságú. Most legyen szó egyetemekről, civil szervezetekről, szakszervezetekről, vállalkozásokról, a szociális gazdasági vállalkozásokról. Meghatározó tehát az ő szerepük és ez különösen így van, amikor jövedelmi termelő képességük különösen nagy, és profit szervezetekről van szó. Na most, mármint for-profit szervezetekről. Meg kell tehát találni a kellő megoldásokat a lehető legjobb felhasználásra, legsürgősebb felhasználásra, és meg el kell tudnunk érni azt, hogy a korábbi álláspontok megváltozzanak. Megadom a szót Hernández úrnak és a fejlesztési együttműködési eszköz, mint tudjuk, nagyon jelentős eszköz, de nem kellően esik szóba a politikai viták során, sőt nem is beszélnek róla. Egyes eszközök most kifutóban vannak, a tárgyalások végéhez jutunk gyakorlatilag, szükség van arra, hogy politikai párbeszéd folyjon, és Latin Amerika prioritás legyen az Európai Parlament, sőt az Európai Unió számára is. Amit most elmondottam, az nem az én személyes véleményem csak, hanem az Európai Parlamentnek az álláspontja is, amely megszavazta, mégpedig jelentős többséggel az együttműködési támogatásról szóló jelentést Latin Amerikával ez meg kell, hogy határozza tehát a tárgyalások menetét és tartalmát, figyelembe kell venni tehát kellő módon a latin-amerikai országoknak a helyzetét, különösen Kolumbiájét, Ekvatorét, Peruét, azon három országét, amelyet úgy tekintünk, mint jogosultak a kétoldalú támogatásokra az fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköznek a keretében, és ez be kell, hogy kerüljön a következő MFF-be. Emellett kiálltunk a jelentés jóvágyásakor, és ki is fogunk állni, nem lehet szó arról, hogy egyik percről a másikra megszűnjenek ezek az együttműködési források, és hát más latin-amerikai országot is figyelembe kell venni, vannak amelyek bár rendbe tudták tenni gazdaságukat, de ugyanakkor ne feledkezzük meg arról, hogy több száz millió olyan ember van, akit nem szabad, hogy a sorsukra hagyjunk még mielőtt a különböző projektek meg ne valósultak volna. Ez tehát a megközelítési, vagy a filozófiája a megközelítésünknek a tárgyalások során. Remélem, hogy most elindul a politikai párbeszéd, máskülönben jelzem, hogy nagyon aggaszt minket, mennyire lassúak ezek a tárgyalások. az elhangzottal kapcsolatosan. Ezeket az észrevételeket tartottuk fontosnak megfogalmazni, ugye pedig csak az előadásokat hallgattuk, és még hozzá szólásokat, észrevételeket nem tehettünk. Vigyázzat! Én nem támadom a blendinget, a kombinált segélyezést. Azt hiszem ez egy pozitív eredményt is hozhat, megoldás de ugyanakkor a szabályozási keretnek sokkal világosabbnak kell lennie. A DEVE szakbizottság, a fejlesztési szakbizottság erre törekszik. A fejlesztésnek az ágazata, a fejlesztési ágazat, ez egy nagyon kényes ágazat, nem olyan, mint a többi tevékenység. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak javaslatot kell tennie egy sokkal komolyabb szabályozásra és ez, ez kell, hogy áthassa a blendinget is a kombinált támogatásoknak, az ötvözet támogatásoknak a körét. Sokkal világosabb, átláthatóbb kell, hogy legyen továbbá a tevékenység az együttműködés kapcsán. Nagyon gyakran az együttműködéssel kapcsolatban csak a megtérülésről szoktak beszélni, az irányítás, a governance-nek a javításán, de hát a dolgokat mélyebbre hatóan kell megértenünk, mégpedig a közhatóságoknak a szintjén, a közpénzek felhasználása területén, mindezek hogyan járulhatnak hozzá a fejlődéshez, a fejlesztéshez, ez az igazi kérdés. És egy egyik dolog ez, és a másik dolog az, hogy a magánfinanszírozás hogyan jelenik meg az együttműködési megállapodásokban. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne mind a kedvezményezett országok számára, mind pedig az állami pénzek, a közpénzek felhasználása tekintetében. Tehát nagyon fontos lenne mindegyik tekintetében az, hogy egyértelmű, világos keret álljon fel. Ezek a gondolataim, amelyek megosztandók önökkel, nem szándékom az, hogy olyan együttműködésben legyek részes fél, amelyet majd privatizálni fognak. Most pedig adjuk meg a szót Gustavo Hernándeznek a szót, aki az ALOP-nak az koordinátora, ami pedig az életrajzát illeti antropológus, Perúban szerezte a diplomáját, és ezen kívül Velencében, Bilbaóban is tanult, és az Austini Egyetemen is diplomát szerzett még Texasban. Gustavo, önnyi a szó. Nagyon szépen köszönöm. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az európai parlamenti képviselőknek, meghívtak erre nagyon fontos, jelentős eszmecserére, és a köszönetemnek az igazi indoka az, hogy valóban a vegyes fellépés rendkívül fontos, rendkívül hasznos, Latin Amerika esetében is a blending, az ötvözött támogatásoknak a kérdése egy privilegizált együttműködési forma Latin Amerika esetében. Éppen ezért azt hiszem, hogy rendkívül fontos, hogy erről az Európai Parlament is értekezzen, és jelzem azt, hogy az együttműködésnek egy új formáját öltheti ez Latin Amerikával. A következő percekben szeretnék egy áttekintést adni arról, hogy hogyan látja mindezt a civil társadalom, a nem kormányzati szerveknek a köre, Készült egy tanulmány, és annak keretében is láthatjuk, hogy milyen fajta szinergiák nyilvánulhatnak meg a szereplők között. 2012. augusztusa és 2013. májusa között készült a tanulmány, és azzal foglalkoztunk, hogy a helyszínen konkrétan mi zajlik, illetve elméleti síkon mi fogalmazódott meg. elemeztük a különböző dokumentumokat, és munkaanyagokat, számos munkaülést is tartoztunk, különböző eseményeket szerveztünk, többek között az Európai Parlament is részt vállalt a folyamatban. És most ennek a folyamatnak vagyunk a részesei. Egy participatív módszert alkalmazó fellépésről van szó, számos szereplővel a nem kormányzati szervek, a civil ö, egyéb szervezetek, de ezen kívül az Európai Parlamentnek, illetve a tisztviselő is részt vettek a folyamatban, és majd egy kiadvány is születik, amely tartalmazni fogja az eredményeket, az ajánlásokat, és egy hozzájárulást még az Európai Bizottság is megtesz. Tulajdonképpen miről is van szó? Egy pár beszéd kezdetéről, egy folyamat indításáról, Az igazán fontos dolog az, hogy a különböző látásmódok azonos céllal rendelkeznek, nevezetesen hogyan lehet továbbfejleszteni az együttműködési keretet. Egyfajta paradigma váltásról van szó, mindenek előtt ezzel szeretném kezdeni. Ez a kiindulási pont az új együttműködési formákhoz nem áll szándékomban most részletezni ezeket a méreható változásokat, globális változásokról van szó többek között, amelyeknek fontos szereplője az Európai Unió is. Tehát a részletektől entekintek, de mégis jelzem, hogy mennyire fontosak ezek a változások, és mennyire illeszkednek az új fejlesztési logikához. Az új fejlesztési logika pedig miben nyilvánul meg? Abban, hogy innovatív mechanizmusok jönnek létre, többek között a blending, az ötvözött támogatásoknak az eszköze. Nagyon lényeges az, hogy 10 vagy 20 évvel ezelőtt még egészen más világban éltünk, jelentős, méreható ez a változás, és ez azzal magyarázható, hogy jelentős növekedésen mentek keresztül a latin-amerikai gazdaságok. Gyakorlatilag a fő formája az Európai Unió megjelenésének, az Európai Országok megjelenésének a közvetlen tőke befektetés, a működő tőkének a megjelenése Latin Amerikában, de persze más befektetők is vannak, többek között Ázsiából, Kína. Az új fejlesztési keret tehát azt jelenti mindenek előtt, hogy a prioritások is újként fogalmaztak meg, fogalmazódtak meg, és megjelentek a magánszereplők. Kiemelem azt, hogy ebben az új összképben újabb és újabb adatokkal rendelkezünk, és látható az, hogy egyre inkább megjelenik a magánszektor, magánágazat. Így módon jelen van mind az adomány, mind a támogatásoknak az eszköze, mind pedig a magántőke. A regionális szint, a nagy infrastruktúrális projektek is megemlítendők. a latinamerikai befektetési eszköznek melyek a célai? Azok így jellemezhetőek, meg támogatni a fejlesztést, kezelni az újonnan kialakuló kihívásokat, a változásokat, a változások által jelentett kihívásokat. Gondoljunk itt az éghajlatváltozásra, és ennek keretében arra törekszünk, hogy új módszerekkel fejlesszük, erősítsük meg a kormányzási módszereket, tehát itt említhető a fejlesztés, a nemzetközi együttműködésnek a különböző megnyilvánulási formája. De, de, de ezzel együtt a legfontosabb cél, az alapvető cél az a szegénység felszámolása. Ez a fő cél, és ezen kívül léteznek specifikus Latin-Amerikára illő külön célkitűzések. Tíz projektet hagytunk jóvágyig, és akkor, hogyha most a konkrétumokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy az energetikai hatékonyságnak a növelése az egyik ilyen program Közép-Amerikában, a zöld vállalkozásoknak a segítése, aztán a fenntartható elektromos hálózatnak elkövetkezés a Nicaraguában, aztán Mexikóban a, változásnak a megfelelő kezelése egy új mechanizmusnak a révén. Új projektről van szó, szállítási, fenntartató szállítási regionális projektet tudok itt említeni Salvadorban. Aztán ö, a szélenergia ö, üzem ö, Mexikóban ö, és kolumbiai egyéb fenntartható energiára vonatkozó és szállítási fenntartható eszközöket említhetünk. Az európai finanszírozási intézmények tehát megjelentek, a legfontosabb, legjelentősebb struktúrák jelen vannak, az EIB, az Európai Beruházási Bank, és ezen kívül a latin-amerikai bank is részt vállal a folyamatban, az integrációs bank is, és egyéb intézmények is. Tíz projekt indult el, illetve hát ezeket már jóvá hagytuk, tehát indulhatnak. Hagy hívjam fel a figyelmet a kedvezményezetekre is. kormányok és a pénzügyi intézmények a kedvezményezetek. Ezt mutatja a kutatásunk eredménye. Számos már említett projekt, mint jeleztem, jóváhagyásra került, és ennek a logikának a mentén, és úgy logikáról van szó, azt látjuk, hogy ezek a beruházások, ezek megfelelnek a helyi igényeknek, és elősegítik a szabad kereskedelmi tevékenységet is. Most pedig elindult az úgynevezett life logika is. A life logika tehát a latin-amerikai beruházási eszköznek a logikája ez, és akkor, amikor az együttműködésről beszélünk, akkor ebbe a keretbe illeszkedik a Latin-Amerika Európai Unió együttműködés. Persze számos olyan projekt volt a régiebbiekben, amelyek szociális válságokhoz, feszültségekhez és válságokhoz vezetek, és ökológiai negatív hatással is bírtak. Ugyanakkor ö, látni kell, hogy mindegyik projektnél lehet negatív hatás, számos ilyen negatív hatás érvényesült máskülönben a megaprojekteknél. 2010-ben például Hát sok ilyen példa alakult ki a fejlesztési keretben, tehát a legszélesebb szempontokat is figyelembe kell venni, és gondoljuk arra, hogy például olyan, olyan ö, erőművek léte, ö, készültek, olyan vízi erőművek, amelyeknek meg nagyon ö, ö, fura hatások volt, és ebből adódóan protestálások is kialakultak, Perúban például 2010-ben tudunk ilyeneket említeni, és Bolíviában is nagyon sok olyan ember volt, aki fellázadt a helyi kormány ellen azért, hogy így módon is védelmezzék, protestálásokkal is, protestálásokkal is védelmezzék a falvaikat, amelyeket a fejlesztés negatívan sújtott volna. Négy olyan projekt van, amely támogatásban részesül a LIFE-nak a keretében a latin-amerikai beruházási eszköznek köszönhetően tehát. A COD-nak a, a széndiokszidnak a kibocsátásnak a csökkentése Salvadorban, a szél energiafelhasználása Mexikóban, Kolumbiában pedig a vízi erőforrásoknak a kiaknázása erőműveknek az üzemeltetésével. Ezek azok a példák, amelyek azt hiszem kiemelendőek földrajzilag is, meg egyéb szempontból is, mert hogy a mérlegük igazán érdekes a civil társadalom számára, a civil társadalom, amely részt vett ezen közös tanulmány elkészítésében. Miről is van szó? Arról, hogy ezen felül még az emberek tájékozottabbak lehessenek, hogy információhoz jussanak a helyi lakosság, a lakók is. A helyi lakosság tájékozott legyen, és ez ö, így kell, hogy legyen már abban a fázisban, amikor még nem valósult meg a projekt, és az előkészítésnek a keretében nagyon fontos, hogy áttekintő mérleget kapassunk, lássuk a pozitív és negatív hatásait egy tervezett projekt esetében. Milyen következtetéseket lehet levonni a tanulmány alapján? Az információ felületes, elmarad az aktuali, aktualizálása, és nem is hozzáférhető, amikor ezek az információk meg kellene hogy legyenek hozzáférhetőek, kellene, hogy legyenek az állami forrásokból. Nagyon gyakran a civil társadalom nem jut hozzá a kellő tájékoztatáshoz. Nagyon sok esetben még a kritériumok sincsenek felállítva arról, hogy milyen körülmények között lehet hozzáférni az adatokhoz. Amikor pedig az Európai Bizottsághoz fordulunk, akkor nagyon gyakran azt válaszolják nekünk, hogy ezek érzékeny információk, a nemzetközi pénzügyi szervezetek ezt érzékeny inform- ezeket informáci- érzékeny információknak tekintik. Nincs, nem létezik egy olyan ö, szerződés, egy olyan jogszabály, amely pontosan rögzíteni azt, hogy mely körülmények között kell biztosítani az információhoz való hozzáférést. Jobb irányítása van szükség azért, hogy legalább egy minimális szinten a tájékoztatást megkaphassuk. Az Európai Parlamentnek a szerepe pedig egy megfigyelői szerep, úgy gondoljuk, hogy nagyon lényeges lenne, hogy az Európai Parlament sokkal jelentősebb részt vállaljon a folyamatban, és az új együttműködési módozatban jobban megjelenjen, láthatóbb legyen a tevékenysége, különösen az átlagos jövedelmi országokkal kapcsolatos fellépések keretében. Szó esett már az irányításról, szó esett erről, illetve a civil szervezetekről a korábbi, korábbi előadásokban, de a civil társadalomnak az automatikus bevonásáról nem esett szó vagy nem eléggé. Márpedig a civil társadalomnak nagyon gyakran olyan felkészültsége van, amely nélkülözhetetlenné kellene, hogy tegye a részvételét. Néhány ajánlással szeretnék még élni. Már elhangzott. Már elhangzott, hogy láthatóvá kell tenni az eredmények alapján a projekteket, és az eredményeket viszont objektív kritériumok alapján kell, hogy mérni tudjuk. Hogyan járultak hozzá az általános fejlődéshez, a fellendüléshez, a pénzügyi jövetelmezésük milyen volt, és ezeket a kritériumokat már ismernünk kell eleve, előzetesen, ex ante. Például hogyha az ivóvíz hálózatot fejlesztik egy adott városban, tudnunk kell azt előzetesen, hogy milyen időtartamú lesz ennek a beruházásnak a hatása. A Trade DG, a kereskedelmi főigazgatóság már foglalkozott az együttműködésekkel, de nélkülözhetetlen, hogy az előzetes tanulmányok a rendelkezésünkre álljanak azért, hogy láthassuk, hogy a fejlesztésnek milyen lesz a hatása. Integrált módon kell, hogy szemléljük a folyamatokat, ez egyelőre hiányzik. Látnunk kell azt, hogy melyik ágazatban melyik projekt mit hoz a konyhára, mit fog teljesíteni a fejlődés tekintetében, a fejlődés vagy fejlesztés nagyon széles értelemben értelmezve. Arról van szó, hogy lássuk tovább azt is, hogyan érvényesülnek az emberi jogok. Az emberi jognak a kritériuma megjelenik valamennyi európai uniós külső politikában. Márpedig ezen projektekben azt látjuk, hogy nem térünk, nem férünk hozzá az információkhoz. Nem létezik olyan, nem létezik olyan jogszabály, amely rögzíteni azt, hogy milyen feltételek között lehet tájékoztatást nyerni. Az emberi jogok így módon nem érvényesülnek, nem szerepelnek azok a kritériumok, amelyek meg kellene, hogy jelenjenek ilyen szempontból, és az előzetes egyéb kritériumok is hiányoznak. A civil társadalom pedig aktív tudna lenni, ki tudná egészíteni a többi szereplő által tálalt adatokat, információkat, látásmódot. Éppen ezért felhívást intézünk az Európai Parlamenthez, legyen az EP aktívabb az irányítási folyamatban, akkor, amikor a LIFE-nak a futtatásáról van szó, nélkülözhetetlen, hogy ez így legyen. Jelenleg a civil társadalomnak semmilyen szerepe nincs az irányításban. Köszönöm szépen, Gustavo. Még van egy kis időnk, amit felhasználhatunk arra, hogy vitát folytassunk. Én szeretném azzal kezdeni, hogy a képviselők közül kérném fel azokat, akik még itt vannak, hogy kívánnak-e hozzászólni. Amennyiben nem, akkor megadom azonnal itten. Köszönöm szépen! Három kérdésem lenne, amennyiben megengedik. Először is Tevelde úrhoz címezném az egyiket. Ön azt hangsúlyozta, hogy nagyon fontos az ötvözésnél, a blendingnél a csomag megközelítés. Ezt úgy gondolja, hogy különböző ö, intézmények együtt ö, adjanak egy csomagot, vagy pedig egy-egy csomagnak egy kül, ö, specifikus részét adja egy bizonyos ö, intézmény vagy intézménycsoport. Másik kérdés, ami pedig a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos, Csingulánia úrnak és Karánó úraknak címzem. A blendinget a Nyugat-Balkánon sikeresebbnek vagy egyszerűbbnek tartják-e, mint az egyéb ö, mai napjainkban meglévő esetekben, és mely esetekben nem működik a blending, az ötvözés? Köszönöm. Nagyon jó, akkor most először is megadjuk a szót a Tevelde úrnak. Thank you very much for, um... Köszönöm szépen, hogy kérdést intéztek hozzám, és nagyon jó kérdés valójában és nem egyszerű ugyanakkor meg megválaszolni, mert ez mindig attól függ a körülményektől. Amit mindenképpen fel kell ismernünk, hogy a fejlődő országok, akik a kedvezményezettek, általában választási lehetőségük van, hogy különböző finanszírozási forrásokat vegyenek igénybe. Tehát attól függ, hogy mit választanak. Valójában különböző típusú finanszírozási eszközök és lehetőségek vannak a különböző típusú országoknak, és mindegyiknek megvan a maga komparatív előnye, én úgy gondolom, hogy ami fontos e tekintetben az az, hogy legalábbis nagyobb koordinációra van szükség, amennyiben az azt jelenti, hogy csak, ez csak egy intézmény végezheti, és hogyha csak egy intézmény van, akkor pedig annak kell végeznie, mert mindegyik intézménynek megvan a ö, saját saját komparatív előnye, tehát minden intézmény adhat egy bizonyos jelentét. Tehát azért fontos, hogy a forrásokat összesítsük, ezt jelenti a maga a blending, és ez hosszú távon kell együtt dolgozni. De végig kell azt gondolni, hogy hogyan lehet együtt dolgozni. Itt jön be a közös kormányzás, illetve az administratív kérdések, és maga a platform. Ezért ilyen fontos, hogy kellően átgondoljuk azt, hogy meglegyek azok a megfelelő eszközök, amikkel a, platform utána felhasználhat, hogy milyen forrásnak hova kell kerülnie, milyen alapon, és hogy a hány kedvezményezettet érinthet, hány kedvezményezett vonható be, ki dönti el, hogy mennyi legyen az eszközök közül a hitel, és így tovább. Tehát sokkal-sokkal több koordinációra van szükség, nem csak a terepen, hanem a magánfinanszírozási területen is. Tehát projekt szinten nagyon fontos, hogy megfelelő és nagyobb szint, magasabb szintű koordináció jön létre. Másik példa, például az észak-déli koridor Dél-Afrikában, Afrika déli részén, ahol különböző szereplők álltak össze, különböző forrásokból dolgoznak, és koordinálnak annak érdekében, hogy eldöntsék, hogy a legfőbb akadályokat hogyan küzdjék -e le. Valamikor ez technikai segítség területen jelentkezik, valamikor pénzügyi kérdésekről van szó, vagy hitel megszerzéséről, és a magánszektor az katalizál. Tehát itt koordinációról van szó, tehát ezt a koordinációt említem. Valamikor kell, hogy legyen egy nagyon strukturált intézmény, amely kézbe veszi ezeket, de valamikor ö, egyéb megközelítés kell, és végig kell nézni, hogy egy-egy szereplő milyen komparatív előnyt tud nyújtani az adott projekt szempontjából. Elnök, köszönöm szépen, Nevelde úr, és akkor most megadjuk a szót Karánó úrnak. Köszönöm szépen a kérdést. Én az első kérdéssel kívánok foglalkozni, hogy majd vezetesen, hogy a nyugán-balkáni blending az sikeresebb, mint ami más régiókban van. Nem hiszem, hogy erre egyszerűen lehetne válaszolni. Attól függ, hogy milyen kritériumokat határozzuk meg a sikert. Azt láttuk a számadatokat, a pénzügyi emelőhatást, illetve hogy milyen összegek költhetők el, milyen hitelek vonhatóak be a blending folyamatba tehát szerintem ennek függvényében rendkívül nagy különbségek lehetnek a mutatók, attól függően, hogy milyen mutatókkal dolgozunk. Viszont vannak bizonyos különbségek, amelyekre egyébként rá is mutattunk. Ezek azzal függenek, hogy az Európai Uniónak milyen különböző politikai keretei vannak. Mi az Európai Unió politikán belül mozgunk, ami régiók alapján differenciál a, a Balkánon ugye a bővítési politika keretében működünk, aminek nagyon nagy a hozzáférése a különböző konvergencia lehetőségekhez, és arra koncentrál, hogy a kedvezményezettek legyenek felelősek magukénak, érezzék a azokat a projekteket. Ugyanúgy, hogy van ez például Horvátország esetében. Ez bizonyos különbséget jelent. Nem mondom azt, hogy az egyik, hogy a sikeres vagy kevésbé sikeres, de ez egy olyan elem, amely mindenképpen megkülönbözteti ezt a, szín, ezt a politikát, mert más a politika. Fontos a felelősség felelősségvállalás is a fejlődési ágenda szempontjából is. Tehát mutatis mutandi, ez egy alapelv, ami fokozatosan ugyancsak fejleszthető, és a platformban is bekapcsolható. A másik különbség, hogy milyen képességek vannak arra, hogy menedzseljenek. Vannak lehetőségek, hogy különböző hiteleket megszerezzenek más adományozóktól is, nem európaiaktól is, mert például a az EBRD belül Kanada és más országok is jelentkeztek, mint adományozók, és 10 milliót betettek a saját a pénzei alapjaikból is, mint az EBB és mások és ezért nagyon fontos, hogy más esetekben intézmények és nem európai adományozók is részt vehessenek, és ezáltal nagyobb legyen a torta, amin osztozni lehet, és nagyobb legyen a forrás a jövőre nézve. és a politikai ö, a akarat az egyik legfontosabb, ami a nyugat-balkáni esetben fennáll. Itt ugye megvolt az a, az igény, hogy a különböző lehetőségeket, amik maguktól, a kedvezményezektől származnak, azokat kiegészítsük, és vannak ilyen területek például a szomszédságban is, a földközi tengeri térségben, és nem csak egyetlen blending mechanizmus van, hanem a különböző pénzügyi eszközöknek az elterjedése és a Dovili alap és egyéb alapok, más kezdeményezések, amik egy kicsit elaprózza az energiákat. Tehát szerintem fontos lenne, hogy jobb lenne, hogyha több minden menne egy keretbe, úgy, mint például a mediterrán térségben. És a másik kérdést azt tovább passzolom. Köszönöm szépen a kérdést. Úgy gondolom, hogy nehéz a kérdés természetesen, azonban szeretnék néhány észrevételt tenni az általános vitával kapcsolatban is. Először is a blending bizonyos mértékig józan ész szüleménye, hogyha az Európai Unióról beszélünk. Nincsen igazi indok, amivel megmagyarázhatnánk, hogy az európai költségvetést miért kellene más módon vagy más irányba adni, mint például az európai hiteleket. Tehát éppen ezért logikus, hogy a meglévő forrásokat összekapcsoljuk, hogy most segély, adomány vagy hitele, kétségtelen vannak olyan adományok, amik különböző okok miatt korlátozottan állnak rendelkezésre. Vannak hitelek is, amik korlátozottan állnak rendelkezésre, de hitelekkel rugalmasabban lehet eljárni. Tehát persze kérdés, hogy milyen mértékig. Tehát ezért ez egy logikus kérdés, hogy a megfelelő prioritásokra helyezzük a hangsúlyt, és oda irányítsuk a forrásokat. A megfelelő prioritásra legyen pénz, ez a legfontos. Ugye a Nyugat-Balkánon alapvetően a köz, az állami szektorokat finanszírozzuk, azzal együtt, hogy KKV-kra is van valamennyi, de alapvetően az állami szektor, a közszektort finanszírozzuk tehát a megfelelő helyre tenni a megfelelő pénzt. És számos olyan ok van, amiért ez mégsem működik és a jövőben is, amikor elkészít az ember egy beruházási projektet, különböző okok lehetnek, amiért végül is nem fog működni, és az ember tévedett. De hogyha megvizsgáljuk, ez lehet, hogy rosszul mérték fel a beruházást, lehet, hogy a segély vagy az adomány nem volt elegendő, és ennek különböző kombinációi is fennállnak. Megpróbálom megválaszolni az ön kérdését, és utalok az tájékoztatónkra nem működik minden olyan esetben, amikor egy olyan beruházási segély vagy technikai segítségnyújtási eszköz van, amivel egy projektet előkészítünk, és ezért oda tesszük a pénzt egy projekt előkészítésére, a projekt viszont nem valósul meg. Mert Kétségtelen, hogy ilyen esetben a pénzt nem jól költöttük el, mert nem értük el azt a ö, célt, amit szerettünk volna. Tehát, hogy mondjuk nőjön a, a termelőkapacitás, vagy nőjön a kereslet, ami az eredeti cél volt. A mikroszinten kétségtelen, hogy vannak olyan esetek, amikor valaki azt mondhatja, hogy egyszerűen nem működik a dolog. Éppen ezért, hogyha megvizsgáljuk a másik oldalról ugyanezt a helyzetet, tehát az érme másik oldalát vizsgáljuk, ha például mindezeknek a mechanizmusoknak a szabályozását fokozzuk, ez lehet, hogy egy jó ötlet, de az is lehet, hogy ezeknek a szabályozásoknak a, egy része az korlátozni fogja ezeket a projekteket, és a túlszabályozás miatt nem fognak megvalósulni. Ez az én véleményem, és ez egy szakértői vélemény, tehát nem szeretnék ezzel senkit befolyásolni, de úgy gondolom, hogy meg kell, külön kell vizsgálni a mikroszintet és a makroszintet. Makroszinten el kell érni valamilyen GDP növekedést, vagy valamilyen növekedést, és fontos, hogy a politika azt határozza meg, ezeket a konkrét célokat fogalmazza és határozza meg. Bizonyos mértékig eh, megfelelő eszközökkel, és egyetértek sok kritikával, ami elhangzott, de Ugyanakkor valamilyen mozgásteret is kell hagyni a rugalmassághoz ahhoz, hogy elérhetőek legyenek a kitűzött célok. Ez szerintem az egyik legfontosabb hozzájárulás, amit tudok tenni az önök vitájához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csikulani úr. Egy további kérdésre is van lehetőség, hogyha nincsen, akkor Ninszki asszonynak visszaadom a szót, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen, Kortez úr. Köszönöm, kedves kollégák. Úgy gondolom, egy rendkívül érdekes délután tölthettünk együtt. Remélhetőleg az Európai Parlament a jövőben is színhelye lesz az ilyen innovatív eszmecseréknek. Lejegyze, lejegyzeteltem néhány olyan elemet, amelyet meg szeretnék osztani önökkel. Először is a blending nem egy olyan mechanizmus, amely pénzt termel, ahogyan nagyon helyesen elmondta az egyik előadó, ennek ellenére azonban hasznos eszközünk lehet. Másodszorban az áttételi eszköz mindenképpen fontos, ugyanakkor keveset tudunk arról, hogy ki gyakorol kire milyen áttételi hatást. Továbbá, harmadsorban hangsúlyozni kell az új eszközöket, amelyek képesek a szereplőket összehozni egymással, koordinálni tudják azok cselekvését, tevékenységét, ez is egy fontos érv, nagyon üdvözlendő. Ez az elem. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk arról, hogy a norok közötti koordináció már most is megvalósul a segély hatékonyság céljával, és ezt a koordinációt az eszközök ötvözésével vagy anélkül meg kell valósítani. Ez a meghallgatás nagyon szépen megvilágított néhány kulcskérdést, amely összefügg az innovatív eszközökkel, amelyek előtt még hosszas út áll, mielőtt láthatnánk világosan, hogy ezek az eszközök mennyiben tudnak hozzájárulni azon célkitűzésünkhöz, amely szerint meg akarjuk valósítani milleniumi fejlesztési céljainkat. Folytassuk tehát az eszmecserét ebben a témában, Biztos vagyok benne, hogy az ehhez hasonló találkozók folytatódni fognak, és minden bizonyal a jövőben is sikerül majd eszmét cserélnünk, és sikerül majd kedvező kezdeményezéseket létrehoznunk közösen. Köszönöm szépen az aktív részvételt, köszönöm a kérdéseket, és remélhetőleg a jövőben is számíthatunk majd az önök szakértelmére. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek.